everybody, colleagues. Welcome. Tisztelt kollégák! Üdvözlöm Önöket a libe Bizottság ülésén. Pár percet vártunk udvariasságból azért, hogy elkezdjük az ülést, de azt gondolom, hogy most már eljött az ideje, hogy legalább a napirendet elfogadjuk. Ez az egyes napirendi pontunk. Több módosítást is be kell, hogy jelentsek. Hármas pont. A jegyzőkönyvek elfogadása, februári jegyzőkönyvek elfogadása. Ezt a következő ülésre halasztottuk. 9-es pont. A bűncselekményekből származó jövedelmek EU-n belüli befagyasztás és elkobzása elhalasztottuk. A mindkét előadó kérésére, Albrecht és Drucach kérésére az ő jelentésük megvitatását és az adatvédelmi rendelek kapcsolatban elhalasztottuk. Ma a koordinátorok ülését két részben fogjuk megtartani. Az első 11.45-kor lesz, ez zárt ülés lesz, és a délelőtti ülésnek itt vége lesz, és utána a koordinátorok ülésének a második részét pedig fél négykor kezdjük, ebéd után. 20-as pont. Ciprusi delegáció, ezt negyedötre raktuk át a mai napon. Április 25-e, holnap délelőtt 9 órakor foglalkozunk a koordinátorok ajánlásának az elfogadásával. És a 23-as pont az EU csatlakozása az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Európa Egyezményhez. Ezt a következő május 7-i libeülésre halasztottuk elemetés, Akkor folytathatjuk. Tovább megyünk, és elfogadottnak tekintjük ezt a napi rendet. Elnök közleményei. Előadók kinevezése. Wikström asszony az Aldi részéről az irányel felővizsgálatával foglalkozik a harmadik országokból származó ö, lakosok ö, visszafogadásáról és belépéséről. A Schengen vámkódex, amely az intelligens határcsomag része, ezzel kapcsolatban tehát Enciu és Zomer lesznek az előadók, ha rendben van ez így. A következő és az első tartalmi pont, a négyes napi rendi pontunk, a most folyó intézmény közi tárgyalások jogalkotási folyamatokban ezzel kapcsolatos helyzetjelentés egy jogásznak hozzáférési jogot adtunk a a büntetőeljárás során ügyvédi segítség igénybevételéhez való joggal kapcsolatos ez a napirendi pont. Április 17-én volt az utolsó trialógus ülés. Elena Van Antonescu az előadónk, ő beszél nekünk arról, hogy hogy is állunk. Utána pedig a tárgyalásokról kapunk majd tájékoztatást. Antonescu asszonynak megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretném a kollégákat tájékoztatni, hogy múlt héten Strasbourgban a hetedik triológus ülést is megtartottuk. az ügyvédi segítséghez való joggal kapcsolatban büntetőeljárás során, és nagyon heves vita és komoly előre lépés történt az ülés során. Szeretném a tanácsnak és a bizottságnak is megköszönni, hogy erőfeszítéseket tettek ezért. és sikerült kompromisszumokat elérni több aspektussal kapcsolatban is. Több cikkről beszéltünk, amelyen még változtatni kell, Bizonyos aspektusok inkább technikai jellegűek, ezt technikai szinten fogjuk rendezni, de vannak más kérdések is, amelyekről még a továbbiakban kell majd tárgyalnunk. Nagy vonalakban szeretném felvázolni azon kérdéseket, amelyekről még pontosításra van szükség, ami a tanúkat illeti, az ügyvédnél, az eljárás, ami az ügyvédek részvételét illeti a kihallgatásokon, ez nem szabad, hogy bármilyen szinten sértse az ügyvéd jogait, ami pedig a tagállamok részvételét illeti a trialóguson. Kiemelték, hogy Fontos számukra, hogy hozzáférhessen mindenki az ügyvédi segítségre vonatkozó információkhoz, hogyha nem tartóztattak le egy személyt. És a tárgyalások folynak azon cikkekről, amelyek a harmadik személy illeti a letartóztatással kapcsolatban, és a kommunikációs jogot illeti ezzel személlyel. Ami pedig az ügyvédi segítségről való lemondásra vonatkozó cikkeket illeti, erről is folynak a tárgyalások, és az európai letartóztatási parancsról is. És van még több érzékeny kérdés, amiről el kell gondolkozni, mind a parlamentnél, a mi tárgyalásaink során, az előadókkal és az árnyékjelentéstevőkkel közösen. És ezen aspektusokról a tanács is beszélni fog, tárgyalni fog a következő szakértői ülésen. Itt felmerülnek az ügyvédhez való jog, a kérdései és az ezzel kapcsolatos kivételek, mentességek földrajzi okokból valamint ami a kommunikáció bizalmas jellegét illeti a gyanúsított és az ügyvéd között, erről is még tárgyalni fognak. El kell, hogy mondjam, hogy minden intézmény komoly erőfeszítéseket hoz azért, hogy a tárgyalásokat sikerre lehessen vinni, Nagyra értékelem az írelnökség erőfeszítéseit ezzel kapcsolatban. És úgy gondolom, hogy számunkra a legfontosabb, hogy a tárgyalásoknak mi lesz az eredménye, hogy olyan szöveget tudjunk létrehozni, amely garantálja a gyanúsított személyek számára a büntetőjogi eljárásokban azt, hogy az Európai Uniós Emberi Jogi Egyezménynek megfelelően nyújthatsunk nekik ügyvédi segítséghez való jogot. Köszönöm a kollégáknak, hogyha kérdéseket feltesznek, és rendelkezésekre állok a tájékoztatásban. Thank you. And as, as, as we are... Köszönöm szépen. Azon a napirendi ponton ö, dolgozunk most, amely a tárgyalások állásáról szól. Most utalunk a jogok és polgárság programra is, amely Gönc asszony kerestem a teremben, hiszen ő a téma felelőse, azonnal megadom neki a szót, hogy friss információkkal szolgáljon a tárgyalásokról. A trialógust igen, építő jelleggel, hozzáállással minden fél részéről ö, folytatjuk. Most volt hétfőn az utolsó ö, találkozunk. Vannak még függőben lévő kérdések, a legfogósabbak, a derogált, ö, a, a, a a delegált aktusok kérdésköre. Reméljük, hogy legközelebb május 13-án sikerül majd ezen függő kérdésben is megállapodásra jutnunk, például a kartát a specifikusabb célkitűzésekbe hogy lehet beilleszteni, ami a gyűlöletbeszédet illeti, a kisebbségek befoglalása ebbe a kérdésbe, a foglalkoztatási piacon a diszkrimináció mentesség is ilyen függőben lévő kérdés, valamint a fogyasztói programok, reméljük, hogy május 13-án mindezen kérdésekre sikerül megoldást találnunk. Már javaslatokkal előálltunk e kérdésben. Köszönöm szépen. Elnök asszony és köszöni a tájékoztatást a tárgyalásokról. Most a harmadik pont pedig Meló úr, aki az európai vizsgálati okirattal kapcsolatban fog minket tájékoztatni. Nagyon rövid leszek én is. Még ha a nyomozati okirattal kapcsolatos dosszié összetetnek bizonyult is, jól működnek a tárgyalások, Számos háromoldalú egyeztetést követően az egyes, négyes és ötös cikk tartalmában megállapodtunk a legutóbbi április 16-ai ülésen. Erre sor került, megállapodtunk tehát abban, hogy az európai fogalom meghatározás milyen módon működik, ezen okiratok kibocsátására milyen formában kerül sor. Más cikkek pedig, hogy úgy mondjam, szinte készek az elfogadásra. Azt szeretném még kiemelni, hogy valóban minden téma felelős, az árnyék előadók is komoly hozzáadott értéket képviseltek a tárgyalásoknál. Nehéz volt álláspontot kialakítani kiforrottan, hiszen valóban az alapvető polgári jogokat és azok szavatolását kívántuk megvalósítani. A legnagyobb hatékonyság és szigor mellett a vizsgálatok esetében az európai igazságszolgáltatási térségben. Remélem legközelebb jó hírekkel szolgálhatok ezen európai okirattal, határozattal kapcsolatban. Köszönöm szépen az elnök úr is köszönni a tájékoztatást a három témafelelős részéről. Most térjünk át az ötös napi rendi pontra. Eddig tájékoztató jellegű beszámolókat hallottunk, hmm, vitára így nem került sor, most pedig az ötös napi rendre térünk át a kísérő nélküli kiskorúak helyzete az EU-ban a témafelelős Natalie Grisbeck asszony az ALDE részéről, aki megköszöni azonnal a szót. Nagyon örülök, hogy ma a jelentést előterjeszthetem a kiskorúak helyzetéről és arról a problémáról, amely igen jelentősnek tűnt a szakbizottságunk számára, ezért úgy döntöttünk, hogy egy saját kezdeményezésű véleményt fogalmazunk meg, hiszen minden évben a 27 tagállamban ezernyi fiatal, akik harmadik országból származnak, vagy hontalanok, akikről nem is tudjuk, hogy igazán hányan vannak az EU-ban. Beérkeznek az EU-ba, letelepednek az európai térségünkbe. Azt javaslom. Miután számos egyesület szereplőjével, hat, állami hatóság képviselőjével találkoztam, miután kollégáimmal ellátogattam a terepre is. Azt javaslom, hogy azonnal röviden beszámolhassak a tartalmi részeiről a jelentésemnek. Anyanyelvi verzióban megküldtük önöknek. Két nagy alapelv köré épül a jelentésem, két olyan ö, ö, ír, ö, csapáson indulok el, amelyet módszertanként szeretnék javasolni a probléma körüljárására. Először is a két nagy elv, az első alapelv az az, hogy a gyermekek védelme, nem pedig a bevándorlás ellenőrzése az, amely az alapelv kell, hogy legyen a tagállamok részéről. Háttérben pedig elmondjuk, hogy a gyermekek, a kiskorúak mindenek előtt kiszolgáltatottak, és Elsősorban gyermekek, ők érkeznek be az EU térségébe, ez az első alapelv. Második alapelvként még finomabban, árnyaltabban megvalósíthatóan az igazságszolgáltatásban azt mondjuk, hogy a gyermek legfőbb érdekének kell mindenképpen elsőbséget élveznie minden egyes jog gyakorlatban, ezt mm, kicsit árnyaltabban kell a joggyakorlatban is alkalmazni a ezért a jelentésben meg kellene abban állapodnunk, hogy milyen módon kezeljük ezt a kérdést, és azt, hogy mit is jelent a gyermek legfőbb érdeke. Úgy gondolom fontos, és erre emlékeztetnék bevezetőmben, hogy az Európai Parlament nem csak hogy a számos alapjog sértést ítéli el a gyermekjogban, amelyeket megállapítottunk, hanem azon hiányosságokat is, amelyek valóban a kiskorúak védelmében jelentkeznek. Ezért kell, hogy fellépjünk ilyen feltételek és követelmények mellett. Minnyáján egyetértünk abban, és számos alkalommal tapasztaltuk szakbizottságunkban is, hogy az EU-nak tovább kell lépnie a gyermekek védelme, a gyermekek fogadása szintjén, és legalább e, e, minimális szinten a gyermekjog védelmét a tagállamokban szavatolnunk kell. Ez az első megállapítás, amelyet minnyáján osztunk, és e téren kell fellépnünk, az az, hogy nagyon szétforgácsolt európai rendelkezésekkel rendelkezünk. Különböző régi és újabb jog, jogi aktusok léteznek, így például a menedékcsomag a teljes paktumban, ezért szükségünk lenne egy olyan kézikönyvre, amely világosan, átláthatóan fogalmaz az alap jogi aktussal kapcsolatban. Másrészt, hogyan lehet jobbá tenni a fellépésünket ideális világban, a kiskorúak védelme nagyon fontos lenne, de mivel magam és a kollégákkal együttműködve már számos megállapítást tettem, azt gondolom, és azt gondoljuk, hogy egy újabb x számú irányelvre felhívni és azt kérni, az nem lenne hasznos, hiszen létezik már jogi csomag, ezért olyan stratégiai irányvonalakat kérünk, amelyek gyakorlati módon alkalmazhatók a tagállamok, a terepen fellépő személyek számára. Ezt gyorsan lehetne, ezen irányvonalakat gyorsan lehetne végrehajtani. Ez a kérésünk, és ha lehet, rövid irányvonalakra, stratégiai irányvonalakra szólítok föl. Ezt egyfajta öm, jó bevált gyakorlatok kézikönyveként, ö, referencia keretként, minimális norma gyűjteményként tudnánk kulcsfontosságú anyagként felhasználni. Véleményem szerint pragmatikusabb és konkrétabb megoldás lenne, mint maga a stratégia. Miért? Mert a bizottság cselekvési terve már önmagában is stratégiát képez, ezért én azt kérem, hogy konkrét, felhasználható eszközzel rendelkezzünk, amely gyakorlati módon alkalmazható. Röviden, milyen irányvonalakra gondolok, természetesen a jelentésemben is szólok erről, néhány aspektusát hadd ismertessem önökkel, amelyek prioritást élveznek. Először is nemzetközi jog és európai jog világosan fogalmaz, minden határozatot a gyermek legfőbb érdekére kell építeni, de mivel a gyermek legfőbb érdekének fogalmát nem határozzuk meg, ezért egy olyan közös olyan közös iránymutatásokra építeném, amelyen keresztül lehetne a gyermek mindenek felett álló érdekének fogalmát meghatározni. Ezen legfőbb vagy mindenek felett álló érdeket kellene fogalomként meghatározni, és ez igen hasznos lenne számunkra, annak érdekében, hogy alapként használhassuk föl, kiindulási alapként, ahhoz, hogy a mutatókon alapuló referencia kerentet összeállíthassuk. Aztán magának a kornak a meghatározása egy igen fogós, kényes kérdés. Számos példát tudunk az európai térségből felhozni arra, hogy olyan elemeket használnak föl néha ö, ö, igen tolakodó orvosi módszerek formájában, amelyet egyes tagállamok alkalmaznak a gyermek életkorának meghatározására. Számomra szükséges lenne a téren egy olyan módszertan közös emberi humános módszertan bevezetni, amelyen keresztül az életkor meghatározását közös kritériumokon keresztül értékelés szempontjából felhasználhatják a tagállamok. Ez az értékelés multidisziplináris kell, hogy legyen, független képzett szakemberek valósítanák meg, és mindig a kétség esetén a kiskorú javára döntenének a szakértők természetesen. Azt gondolom, hogy mindenki egyetért abban, hogy szükség van a fellebezésre is, amikor ilyen értékelés megszületik. Igen, érdekes megoldásnak tűnhet a kényes fogós kérdésben az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal munkájának megvizsgálása, ezek igen releváns, frappáns megoldásként szolgálhatnának, így minden egyes kiskorúra lehetne általánosan használni ezt a módszert, nem csak a, a gyermekek, nem csak a menedékkérő gyermekek számára. Ami pedig a gyámságot illeti, ott azt kérem a bizottságtól, hogy közös szabványokat határozzunk meg a mandátumról, a képességéről, készségeiről ezen személyeknek. A belga példákat vizsgáltuk meg, nagyszerű módon járnak el a belga szakértők, és szabványként alapul szolgálhatna ez a gyakorlat számunkra. Negyedik pont. A tagállamok természetesen persze itt most banalitást mondok, de az alap jogait, a társadalmi jogait érvényesíteni kell a gyermekeknek és ugyanolyan feltételek mellett, mint a befogadó eh, államból származó gyermekek jogai. Stratégiai iránymutatásokra van szó, hogy a szociális szolgáltatásokhoz hozzájuthassanak a gyermekek, hogy megfelelő eh, szállás eh, feltételekhez juthassanak, egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz is hozzáférhessenek a gyermekek, még mielőtt vagy visszatérnek anyaországokba, vagy letelepednek a befogadó országban. A 18 éves korhatár is egy fontos mérföldkő, hiszen amikor nagykorúvá várnak a gyermekek, akkor egy komoly gondjuk van, ezért azt kérjük a bizottságtól, hogy minimális harmonizációra kerüljön sor egy egyénre szabott életprojekten keresztül, életterven keresztül a kiskorú, nagykorúvá válásakor helyzetének megfelelően rendelkezzen ilyen élettervel. Zárszóként azt szeretném még elmondani, hogy magája, maga a formája a saját kezdeményezésű ö, jelentésemnek olyan, hogy igen, rövid, velős kell, hogy legyen, 6000 karakterből állhat csak. Persze sokat ö, ö, lázadoztunk ez ellen, de ugyanakkor azt gondolom, hogy hasznos is ez a rövidség, hiszen valóban a lényegre, a legfontosabb prioritásokra összpontosítunk ezen jelentés formában, és konkrét kérésekkel állunk elő. A legutóbbi eszmecsere során több alkalommal is elmondtam, hogy valóban ennek a jelentésnek az az ütős oldala, hogy egy rövid szöveget fogalmazunk meg, egy német mondással élnék, mely szerint a rövidségben van az erő. Finalement, uh... Minél rövidebbek vagyunk, annál hasznosabb tehát a megoldás, kötelező érvényel kell ilyen röviden fogalmaznunk, de az biztos, hogy valóban a lényegre koncentrálunk, és ez a tagállamok közötti harmonizáció nem egy ilyen kis puhány, hosszú és erőtlen jelentést szerettem volna kidolgozni, hanem egy ütőset. Köszönöm mindenkinek az együttműködést, és köszönöm, hogy ezen együttműködésnek hára előre léphetünk. Köszönöm a titkárságnak, a kollégáknak és az asszisztenseknek a csapatmunkát, akik valóban szívvel lélekkel dolgoztak ezen igen kényes politikai ö, ö, probléma megoldásán. Az EU-nak igenis ö, fővonalak mentén el kell indulnia téren. Now... Köszönöm, Grisbeck asszony. Most az árnyék jelentős tevőket szeretnénk meghallgatni. Koracabét asszonyjal kezdjük. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is üdvözölni szeretném a jelentést. Natali jelentése nagy örömet okozott nekünk, illetve az együttműködést, és megosztotta velünk az általános elveket, a gyermek elsősorban gyermek, másodszorban bevándorló, és azt gondolom, hogy a gyermek legfőbb érdekeire kell összpontosítanunk mindabban, amit teszünk, és egy ilyen értékelést kell készíteni. Csak néhány megjegyzésem van a konkrét és gyakorlati lépésekkel kapcsolatban. Úgy érzem, hogy mindaz, ami elhangzott, nagyon pozitív, úgy érzem, hogy jobban kéne összpontosítanunk a tagországokra, mint sem a bizottságra, Hogyha látjuk azt, hogy gyakorlatban mindez hogyan működik, akkor nagyon gyakran nem arra van szó, hogy a jogalkotás nem megfelelő, hanem a megvalósítás szétdarabolódott, és más és más a különböző tagországokban. Az elmúlt hónapokban nem csak hatóságokkal találkoztam a Save the Children szervezettel, önkormányzatokkal, bevándorlási tanácsokkal, hanem a kiskorok a kísérőkről Svédországban. Svédország az az ország, amely leginkább befogadja a kísérő nélküli kiskorúakat. 4000 kiskorú érkezett 2011-ben, és 2012-ben 2500 gyermek. Jelentős a kihívás, amikor erről a témáról beszéltünk, akkor kiderült, hogy ezek a gyermekek több éve vannak Svédországban, Afganisztánból, Irakból, Szomáliából. Nagyon dramatikus történeteket hallottam, és megpróbálom összegezni azt, hogy mi számukra a legtöbb, legnagyobb probléma. 6-7 hónapja utaznak Iránból, Törökországból, illetve Törökországon keresztül, a saját országaiból, és nem tudták azt, hogy hol tartolkoznak. Gyakran olaszországban, Görögországban, hollandiában érkeztek és amikor uh, Svédországba érkeztek, akkor a Dublini Egyezménynek megfelelően kellett őket kezelni, ők ezt nem értik, és tulajdonképpen ez egy rémálom a számukra, fogalmuk sincsen erről, bizonyos tagországban fogva tartották őket, olyan tagországokban, amelyekről nem is gondolnánk, hogy gyermekeket tartanak fogva, de ez valós történet. Tehát az eljárások nagyon bizonytalanok voltak, információ hiánya merült fel, ide-oda küldözgették őket, és vagy megkapták a menedékjogot, vagy pedig tartózkodási jogot kaptak Svédországban. Svédországban azonnal iskolába járhattak, három-négy nap tartózkodás után már is iskolába mehettek Svédországban, és számukra ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos a gyermekek számára az, hogy integrálódhassanak. A tagországok struktúrája között van különbség a megvalósítást illetően, hiszen hiányosak a források, a képzés is hiányos lehet, tehát nem a jó indulat hiányzik, úgy érzem. Éppen ezért nagyon hasznos lenne, hogyha felvázolnánk a problémákat a legjobb gyakorlatok alapján, hiszen nagyon sok minden történt, nagyon sok követ mozgattak meg az érintettek, úgymond, illetve a bizottság is. Én ezért felmerül bennem a kérdés, hogy nem összegezhetnénk-e a legjobb gyakorlatok alapján ezeket a lépéseket. Ezen kívül javaslom még azt, hogy használjuk fel azokat a forrásokat, amelyekkel rendelkezünk, például a Frontex-et, Ön megemlítette a jelentésében az adatgyűjtés fontosságát, jelentős probléma nem csak a menedékjog kapcsán, hiszen nem tudjuk azt, hogy menedéki jogot kérnek-e majd, illetve mindenki gyermek, minden gyermek menedékjogot kére. A Frontex már végez statisztikai adatgyűjtést, és azt gondolom, hogy már jó alapja van tehát a munkának. Elnök úr! A szöveg legfőbb pontjaira szeretnék röviden kitérni, ami a közös referencia keretet illeti, ez egy nagyon jó ajánlás, illetve nagyon jó javaslat, ami a koordináció megerősítését a harmadik országokkal illeti. Ez is nagyon fontos, vannak kísérleti projektek, amelyeket szintén meg lehet vizsgálni, illetve a jó modelleket megtartani, amilyen kísérő nélkül kiskorúak helyzetét életét, illetve az alapot erre, szintén nagyon fontos pont, illetve fontosnak terül, hogy térjél ki arra, hogy mit értesz a kötelező érvényű iránymutatásokon, amelyeket a bizottság kialakított nagyon fontos, hogy soha nem szabad fogva tartani gyermekeket, kiskorúakat, és úgy érzem, hogy ezt mindannyiunknak támogatnia kell. A több információhoz való jog, egy olyan nyelven, amelyet megértenek, egy olyan formátumban, amelyet megértenek. Örülök annak, hogy a jogi csomaggal kapcsolatban bizonyos módosítóink keresztül mentek, és ezek megérdemlik támogatásunkat ami a gyámságot, életi a jogi képviselőt. Nem tudom, hogy a bizottságnak kéne közös standardokat kialakítania. Én inkább a meg, már meglévő legjobb gyakorlatokat helyezném előtérbe. Ami az oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz való jogot illeti, ez nagyon vitatott pont, de úgy érzem, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell. Elnök úr, egy olyan ponttal zárnám a mondandómat, amely nagyon fontos. A plenárison szavazni fogunk a menedékjogi csomagról, tehát ha mi azt javasoljuk, hogy a gyermeket kísérő mindig, hogy kivételt kell, hogy képezzen a kiadatási eljárások alól, ez egy nagyon vitatott pont volt. A parlament nagyon erőteljes álláspontot képvisel, de a tanács ezt leszavazta, úgymond. illetve a kísérőkre mindig eh, annak az országnak a menedék jogi eh, szabályok kell, hogy vonatkozzon, ahol legutóbb tartózkodott a kísérő. Nem tudom, hogy itt előbbre tudunk-e lépni, hiszen júniusban fogunk szavazni a menedékjogi csomagról, és mint ahogy tudják, jelentős tárgyalások zajlottak, tehát hogyha ezt a két említett pontot megnyitjuk, akkor az e- egész menedékjogi csomagról folyó tárgyalást meg kell, hogy nyissuk újból. Köszönöm, hogy az elnök nem akarta megszakintani önt, viszont számos elnökjelentést többet kell meghallgatnunk, és 9.45-től kellene szavaznunk. Hát a türelmetlen tagok várakoznak a szavazásra, a PNR adatokkal kapcsolatban hosszú, bonyolult szavazások várnak ránk, éppen ezért kérek mindenkit arra, hogy rövid legyen, hiszen Tartanunk kell az időt, 9.45-től van kírva a szavazás. Cippel asszony, köszönöm szépen, elnök úr, az előttem szóló kollégák, mert számos pontra kitértek, éppen ezért én igen rövidre tudom fogni mondandómat. Először is Natali Grisbeknek szeretnék köszönetet mondani, hiszen ez a téma rendkívül fontos, de bonyolult is egyidejűleg, hiszen mint a kísérő nélküli kiskorúakról van már néhány anyag, illetve voltak viták, illetve ami a gyermek különleges jogait illet, illetve a gyermek védelmét, ezzel kapcsolatban is születtek már anyagok. Tehát a kihívás valóban abban áll, hogy ezeket a különböző előírásokat, amelyeket az európai irányelvek tartalmaznak, megpróbáljuk összegezni, illetve megnézni, és megvizsgálni azt, hogy ki tudunk-e alakítani egy közös vonalat, illetve mik a különbségek az irányelvekben. Tovább nehezül a kérdés még azzal, hogy a gyermek érdekeit a különböző anyagok máshogy és máshogy értékelik. Úgy érzem, hogy a jelentéstevő nagyon jó megoldást talált, jó javaslatokat tett a legjobb gyakorlatok kapcsán is, hiszen nagyon fontos megnézni azt, hogy a megvalósítás hogyan történik a tagországokban, illetve hogyan próbálják megvizsgálni azt, hogy mikor van még szükség újabb szabályozásokra, jobb gyakorlat érdekében. Alapvetően utalni szeretnék még arra, hogy függetlenül attól, hogy miért van egy kiskorú kísérő nélkül egy európai tagországban, illetve függetlenül attól, hogy milyen státuszra rendelkezik, meddig tartózkodhatna egy adott tagországban, nagyon fontos a képzéshez való, az oktatáshoz való hozzáférése, és azt gondolom, hogy ez kell, hogy a középpontban álljon a folyamat elejétől. Ez nagyon fontos a további vita előterében is és úgy érzem, hogy ennek nagyon jó alapját szolgáltatja ez a dokumentum. Köszönöm szépen, Flotra asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány gondolatom van a jelentéssel kapcsolatban. Úgy érzem, hogy a javaslat, amelyet a jelentéstevő készített, eh, teljes mértékben tükrözi legfőbb aggájainkkal, a kiskorúak védelmét illetően, ehm, illetve az elsőleges érdekeiket érde, illetően. Ki szeretnék térni néhány konkrét pontra, amelyek kapcsán módosítókat várunk, ami a referencia keretet illeti. Nagyon sok mindent hallottunk erről, illetve számos európai standard létezik a nemzeti jogalkotásokban és a nemzetközi jogban is, ami a gyermek legfőbb érdekének vizsgálatát illeti. Úgy érzem, hogy ezt egy preambulum bekezdésben volna fontos elhelyezni, amely kitérne az említett referencia keretre is, amelyet szeretne a jelentéstevő. Arról is vitáznunk kell, Koracabilt asszony ezt kiemelte, hogy van egy ellentmondásos pont a különböző tagországok stratégiák között a státusz kapcsán. Abban egyetértünk, hogy az irányelv, a korábbi irányelv nem volt elég pragmatikus és működőképes. Bennem felmerül a következő kérdés. Nagyon fontos, hogy a jogalapot a tagországok is figyelembe vegyék, illetve a e, nemzeti kontaktpontok, illetve a rendszeres találkozások, az Európai Bizottsággal, a legjobb gyakorlatokra a tagországokban e, fontos, hogy megvalósuljon, hiszen úgy érzem, hogy ez egy nyitott koordinációs módszerként beválhatna. És úgy érzem, hogy talán ez volna a legadekvátabb módszer a célok érdekében, illetve a szakértők um, csoportja task force-ként már most is foglalkozik a gyermekek jogaival számos területen, számos Európai Uniós fellépésben, illetve a tagországokban. Éppen ezért létre lehetne hozni egy speciális task force-ot erre a célra, hiszen már most is létezik egy működő szakértői csoport ebben a témában ami a kiskorúakat, illetve menedéki jogot, illető kérő kiskorúakat illeti, ez benne van a csomagban. Elnézést mondja az állnak. Kérem a terembe érkezőket, hogy legyenek csendben, hiszen egy képviselő éppen hozzászól a vitához, ezt tegyék tisztelet, tartsák tiszteletben, készüljenek fel a szavazásba, de kérjük, hogy legyenek csendben. Flótra asszony ami a kiskorúakat illeti, a menedékjogot kérőket, ez már benne van a menedékjogi csomagban, és a jelentéstevő azt kérte, hogy ezt egy ugyanolyan referenciában egyesítsük. Ami a visszatérítést illeti, számos bekezdés foglalkozik ezzel a ponttal, utána kell nézni még annak, hogy ezek közhangban állnak egymással, azt gondolom, hogy a visszatérítési irányelv eh, átdolgozására ebben az évben kerül sor, és ebben a jelentésben kérhetjük azt, hogy legyen egy speciális munka, amelyet a bizottság kell, hogy elvégezzen a kiskurak eh, visszatérítésével kapcsolatban az irányelv átdolgozása kapcsán hiszen itt konkrét elképzeléseink vannak a kiskorúakra nézve, és itt nagyon fontos a jogalkotás, hiszen a visszatérítésnél is figyelme kell venni a gyermek legfőbb érdekeit, és itt nagyon fontos az elővizázatosság, éppen ezért komolyan meg kell vizsgálni ezt az irányelvet. Tehát erre invitáljuk a bizottságot. Hangsúlyozni szeretném én is az oktatáshoz való hozzáférést, illetve a szakmai képzést az érintett szakemberek kapcsán, illetve a szakmai tapasztalatokat is belevehetnénk ebbe, hiszen 18 év alatt is szakmai tapasztalatokkal rendelkezhetnek ezek a kiskorúak. És módosítókat fogunk benyújtani. Nagyon nehéz folytatnom a hozzászólást, hiszen elég nagy a zaj, éppen ezért én is örülnék annak, hogyha tiszteletben tartanák a felszólalókat. Please, there, there's still... Köszönöm, Flotrasszony. Bronz úrat meghallgatjuk, de kérem röviden szóljon hozzá, és utána nagyon röviden a bizottságot is meghallgatjuk, hiszen nagyon fontos a szavazás, hosszadalmas és bonyolult lesz a szavazásunk, több mint egy óráig fog tartani, ez már most biztos, úgyhogy kérem, hogy röviden szóljanak hozzá, hogy időben elkezdhessük a szavazást. Kérem, hogy azok a képviselők, és azok az asszisztensek, akik a szavazólistákat osztják most ki, ezt csendben tegyék. Csendet kérnénk hozzászólók vannak. Bronsz úrnak adom meg a szót. Köszönöm, az előttem a hasonlóan én is ugyanolyan rövid leszek. Azt mondjuk, hogy a gyerek érdeke legyen a legfontosabb, és ez precedens értékű, de hogy mihez képest, azt nem tudjuk az Európai Unióban. Gyakran ezt úgy értelmezzük, hogy materiálisan kell ezt értelmezni, nem kétséges, hogy jobban fogják táplálni, jobb oktatáshoz és nagyobb jóléthez jut az EU-ban a gyermek, mint a harmadik világban. De úgy gondolom, hogy ez egy etnocentrikus feltételezés. Európában élni, hogyha az e- gyermeknek ott nincsen gyökere és kulturális támogatása, ezen elmélet szerint jobb, mint hogyha a saját országában nő fel. Hogyha ezt jobbnak tartjuk, akkor logikusan azt gondolhatjuk, hogy a harmadik világban nem élhet gyermek. Menjünk el Afrikába, nézzük el, meg, hogy Madonna, az énekesnő mit tett ott, és akkor hozzuk el Afrikából az összes látókörünkbe kerülő gyermeket magunkhoz, ez lenne a megoldás ezek szerint. Nos, hát van-e ismeretünk és megértésünk azzal kapcsolatban, hogy mire van szüksége a gyermeknek, hát ez már kérdéses bűnözők kegyetlen visszaélés miatt hoznak gyermekeket Európába, vagy szülők azért, hogy javítsanak az életminőségükön, de a legnagyobb büntetet azok követik el, akik olyan elveket hoznak létre, amelyekkel mágnesként egész lakosság csoportokat próbálnak az EU felé vonzani a harmadik világból. Nos, ők nem foglalkoznak a gyermekek jólétével, ők egyszerűen csak a játék szabályokat próbálják maguk érdekében felhasználni, és emberkereskedésről van itt szó. Köszönöm, ennyi. Bizottság. Ha kérem, ha lehetséges, röviden szóljon hozzá, hogyha szeretne szót kérni. Bizottság, igen, nagyon röviden. Szeretném griesbeck asszonynak megköszönni a jelentését. Ez a saját agályunkból is nagyon sokat tükröz ami a köztes jelentést és az akciótervet illeti. Most nem fogok reagálni az ajánlásokra a jelentésből. E az legutóbbi tárgyalásunk után ez nagyon sokat változott. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az összes szereplőt a kísérő nélküli gyermekekkel kapcsolatos összes érintett szereplőt bevonjuk, például a gyámsággal kapcsolatos ügyeket Hollandiában is, és más tagállókban is a hasonló hatóságokkal felveszük a kapcsolatot, hogy ne legyen semmilyen akadály és semmilyen hézag a kísérő nélküli gyermekek védelmében. Egyébként pedig Rizbek asszony hivatalával tartjuk a kapcsolatot, ami ilyen kötelező ajánlások természetét illeti. Szeretnénk többet tudni arról, hogy milyen tárgyalások alapján hozták meg ezt a megfogalmazást. Köszönöm szépen. Elnök, köszönjük a bizottságnak, köszönjük a képviselőknek is a hozzászólásokat, köszönjük az árnyék jelentéstevőknek is a hozzászólást. Nincs túl sok időnk a további vitára, de Grisbeck asszony előadóként megkapja a szót, és lezárhatja ezt a vitát. Köszönöm, elnök úr. Valóban eléggé, hát hogy mondjam, fegyelmezetlen körülmények között kell most lezárnom ezt a vitát. Röviden. Köszönöm a kollégáknak és a bizottságnak is, hogy egyrészt elmondták a véleményüket, és segítségükről biztosítottak engem a megfogalmazáskor. Valóban a jelentés célja, hogy ezt az együttműködést fenntartsuk és folytassuk. Nehéz így beszélni. Nos, az összes megjegyzést és észrevételt most nem fogom megismételni, de ezt mind feljegyeztem, nagyon köszönöm. Vannak nagyon fontos dolgok ezek között. Például, ami a visszatérítés irányelv alapján történő értékelést illeti, ezzel foglalkozni fogunk. Ami a segítségnyújtásokat illeti, azzal kapcsolatban, hogy hogyan határozzuk meg a képzés és az oktatás modalitásait, módjait, ezzel is foglalkozunk, valamint Anna Maria észrevételére is emlékszem, az általa leginkább ismert, a saját országából ismert észrevételből indul ki az ő megjegyzése, de ez nem felel meg az európai standardnak, úgyhogy éppen ezért az én jelentésemben gyakran felvetem azt az elképzelést, hogy talán az európai térségnek kellene magasabb szintre emelni ezt a garanciát, védelmet, azért, hogy az egész helyzetet át tudjuk tekinteni. Röviden kell, hogy hozzászóljak, úgyhogy még egyszer köszönet mindenkinek, folytatjuk a munkát a jelentéssel kapcsolatban, a módosítók segítségével, mind a módszerrel, mind a tartalommal kapcsolatban az észrevételek alapján. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen! Köszönjük Grisbeck asszonynak, mondja az elnök. Merci, Madame Grisbeck. Köszönjük Grisbeck asszonynak az összefoglalót. Most pedig a módosítók határidejét kell bejelentenem. Május 6-a dél a módosítók, határidő módosítók benyújtásának a határideje. Köszönjük az előadónak, köszönjük a képviselőknek is a részvételt. Kérem szépen, a szavazással kapcsolatban kérném a figyelmüket. Nem lesz könnyű az előttünk álló szavazás. Először is emlékeztetnék mindenkit, hogy mennyire fontos, hogy mindenkinél itt legyen a szavazókártyája. Mindenkinek megvan? Kérem, hogy mindenkinél ott legyen a szavazókártya. Kezdjük az első jelentéssel, a kábítószer prekurzorokról szóló rendelet módosítása. Előadónk Anna Head. Kezdjük a szavazást. Itt az idő. Csendet kérnék a teremben. Mire várunk? People in the room who are not voting. Akik nem szavaznak, legalább annyit kérnék tőlük, hogy maradjanak csendben. Now, we're gonna vote. Getting Szavazzunk. 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 4-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 5-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Huszonnyolc, harminc egy, harminc hat, negyvenkettő, negyvennégy, huszonkettő, huszonöt, huszonhatos módosítókról blogban szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos módosítót visszavonták, 30-as. Két rész, részenként szavazunk. Elsőről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29 mellette, ellene. A második részt ellenőrizzük? Ellenőrizzük. A második részt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Huszonnyolcan mellette, huszonhatan an ellen elfogadtuk. 29 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hetes. Okafogyott? Nem, elnézést. Nem, a hetes megvan. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük? 32-es. Ellenőrizzük a hetest? A hetest ellenőrizzük. Ezt szeretné, Matthias asszony? Matthias asszony. Okay, we're gonna vote. Number seven. Four. We're gonna vote on seven, okay? A hetesről szavazunk, elektronikusan megnyitom a szavazást a hetes módosítóról. Kérem, nyugodjanak meg, ne pánikoljanak. Hetes szavazást lezártam. 22-en mellette, 33-an ellene elutasítottuk. 32-es módosító. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 8, 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 34 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 35 mellette jó, a 34-est ellenőrizzük, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezártam, 26 mellette 22 29 mellette, 26-an ellene elfogadtuk, 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, ugyanezt látom, tehát elfogadtuk. A 10-es okafogyott, 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 37-es okafogyott, 12-es. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. CA1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk.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 ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 1-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 24 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most az így módosított szövegről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. 46-an mellette, 3-an ellene, 5 tartózkodás. Köszönjük szépen Helasszonynak. Most a tárgyalások megnyitására ról szóló jelentésről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Megint csak 47 mellette 3 ellenne. Köszönjük szépen Hedasszonynak. Következő kérdés a politikai elfogadása a megállapodásnak a jelentéstevő és a sedók között a trialógus kapcsolatban, melynek témája a közös eljárásokról szóló irányelv a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozóan. Guillaume, az előadónk, megnyitom a szavazást a megállapodásról elektronikusan. Lezárom a szavazást. 44, 3 ellene 8 tartózkodás elfogadtuk. Köszönjük szépen Guillaume asszonynak. Akkor lépjünk tovább. Eurodac. Az Eurodakra térünk át. A Makovei asszony az előadónk, zárószavazás a megtárgyalt szövegről, amely a trialógusra vonatkozik. Megnyitom a szavazást. Most lezárom a szavazást. 42-8 ellenében 5 tartózkodása. Köszönöm Makovei asszonynak, és most pedig áttérünk a legutolsó szavazásra, amely a leghosszabbnak bizonyul, bizonyára, a legösszetettebb is lesz, úgyhogy koncentráljunk. Itt most arról szavazunk, hogy elfogadjuk-e a tárgyalások megnyitását a zon irányelvről, amely az utas nyilvántartási adatok felhasználásáról szól, amikor terrorista cselekmények, súlyos bűncselekmények forognak fönn. Kirkop úr szeretne témafelelősként nyilatkozni. Elnök úr, itt nem nyilatkozni szeretnék, hanem megragadnám a lehetőséget jelentéstevőként, hogy egy-két megjegyzéssel éljek, még mielőtt szavaznánk. Először is eljárási szabályokról szólnék, nagyszerű jól működik a szavazás. Arra utalnék most, hogy a bizottságban kiemeljem, milyen fontos ennek az irányelvnek az üzenete. Hosszú folyamatban vitattuk meg az irányelvet nyitott, átlátható módon, remélem legalábbis témafelelősként minden frakció és minden vélemény számára megnyitottam a lehetőséget. Gondolom nem kell emlékeztetnem arra, hogy én mennyire óriási jelentőséggel bíró témának tartom ezt, hiszen 16 16 tagállam ma saját PNR rendszert működtet. Igen fontos, hogy következetes, koherens összehangolt rendszerként működtessük az európai PNR rendszert. Na most arra sem kell emlékeztetnünk, hogy számos bizonyítékot hallottunk a szakértőktől arról, hogy a PNR rendszerek milyen sikeresen működnek a terrorizmus és a szervezet bűnözés elleni küzdelem terén. Ezért igen súlyos kérdésről van itt szó. Hadd adózzam a csapatom munkája előtt, az állandó képviselet, brüsszeli képviselet munkatársai között, akik valóban támogattak, csatlakozva hozzánk a munkában a szakértőknek, és köszönöm a nagyszerű tanúságtételeket, és igen értékes hozzájárulásokat ugyanúgy megköszönöm a frakciók, az illetékes frakciók minden témafelelősének, az árnyék előadóknak is, és minden érdekelt félnek. Mindezt elmondva eljárási megjegyzésként azt szeretném még elmondani, hogy az első szavazást azt a jogalkotási állásfoglalás tervezetről szeretném előterjeszteni, hogy elutasítsuk a javaslatot, akkor ellene kellene szavaznunk ennek a jogalkotási jogalkotási állásfoglalásnak. Aztán, ha ez így lenne, akkor előbbre lépnénk a fő szavazásra, és hogy következetesek legyünk, blokkokra osztottuk föl magát a, a szavazást. Egytől hétig az első a hatály, terrorista cselekmények, kettes blokk a terrorista cselekmények és a határokon átnyúló súlyos bűnözés, hármas a célirányos járatok, négyes csak a nemzetközi járatok, ötös blokk az EU-n belüli járatok, hatos blokk, a központi PNR rendszer, hetes blokk pedig az opcionális rendszer. Úgy, hogy különböző szavazati módszerekkel lehet eljárni, lehet választani. Összefüggnek a blokkok, az egyes, kettes összefüggnek, a, a, 3-as, 4-es, ha 3-ast elfogadjuk, 4-es fogyott, 6-os, 7-esből, ha 6-ost elfogadjuk, a 7-es fogyottá válik. Két utolsó záró szavazatra kerül sor az első magáról a dossziéről, az utolsó pedig a második ebben a sorban a tárgyalások megnyitásáról. Szól majd kérem, elektronikus módon szavazzanak kártyával, főleg az első állásfoglalási tervezet elutasításáról. Köszönöm szépen az időt mindenkinek, köszönöm a hozzájárulást szintén. Köszönöm szépen Kirkopf úrnak is a tisztázást, igen komplex, sajátos maga a szavazás folyamata is. Megértettük minnyáján, hogy itt nem csak magának a témának a fontossága miatt van ez így, hanem igen komplex maga a szavazás lebonyolítása is, hiszen a módosítókról és a szövegről, a módosított szövegről is szavazunk, a tárgyalások megnyitásáról is szavazunk, a tárgyalási csapatról, a tárgyaló csapatról is szavazunk. Nincsenek kompromisszumos módosítók ezúttal a szavazati listán, úgyhogy aztán struktúráltan blokkokban szavazunk, ahogy ezt elmondta az előadó úr. Az első szavazás az arról szól, hogy a javaslatot utasítsuk el, és aztán számos más szavazásra kerül sor a különböző blokkokról a határól, a, a célzott járatok korlátozásáról, a járatok típusairól és a rendszer típusokról. Egyes, kettes blokkban szavazunk először, aztán a hármas blokkra térünk át, aztán a negyes, négyesre, az ötösre, aztán végül a hatosra és a hetesre így fogunk blokkokban szavadni, Na most valóban összpontosítsuk figyelmünket a feladatunkra. Azt javasoljuk, a jelentéstevő Kikop, Kirkop úr javasolta, hogy elektronikus kártyával szavazzunk először is. Ha ez így rendben van mindenki számára, kezdjük el az, el, az első szavazással, amely magának a 36-os módosítónak a megszavazása. 36-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Két. Két néppártiból túl sok van ketten, a néppártosoktól túlzottan leadták a szavazást, valami furcsa itt a néppártnál. Ezt lehetne egy kicsit tisztázni, még egyel mindig többen vannak a néppártosok, mint kellene. A bizottsági képviselet szempontjából itt túl sokan vannak a néppártosok, rendben van. Jó, akkor most meglátjuk. Mi is van itt? 30-an mellette, 25-en ellene szavaztak. Tehát elutasítottuk. Elutasítottuk. ezzel le is zártuk? Itt most lezártuk? Most mi történt? Ennyire nem is összetett a dolog? valaki szeretne egy nyilatkozatot tenni? Mátyő asszony, igen. Igen, Mátyő asszony kért szót, tessék. Igen. Csak a néppárt eh, kíván fellépni a terrorizmus elleni küzdelemben? Ezt kérem, jegyezzük föl. Én is szeretnék szót kérni, és azt szeretném elmondani, hogy igen fontos szavazásra került sor. Azt gondolom, hogy adóznunk kellene mindazok előtt, akik a bosztoni ö, ö, terrorista támadásban elhunytak. Nincs itt mit megtapsolni, és vannak számosan áldozatok, akik a terrorizmus áldozatává válunk, kérem, viselkedjünk komolyabban. a szavazat után Weber úr kíván-e szólni? Ergebnis war nicht. E, elnök úr, most uh, nem a néppárt érdekében szavaztunk, de tudjuk, hogy mindenki számára fontos kérdésről van szó, ezért azt kérem az elnöktől és a koordinátoroktól, valamint a téma felelőseitől, hogy gondolkodjanak el azon, hogy hogyan lehetne a plenárison is szavazásra bocsátani ezt a kérdést. Szeretnénk, hogy az irányelv megszületése mellett vagy ellene vagyunk-e valami olyasmiről van szó, amely minden egyes parlamenti képviselőt érint, hiszen haza fognak menni a szavazás eredményével. Van-e lehetőség arra, hogy a plenárison is szavazásra, szavazásra bocsátsuk ezt a témát? Ezt szerettem volna megkérdezni, és talán az elnök úr erre a kérdésre külön figyelmet is fordíthatna. in Mrs. veld Intveld asszony. Köszönöm, elnök úr. Mindenek szeretném megnyugtatni a néppártot, hogy mindenki, azok is, akik ezen módosítókat megszavazták, fontosnak tartják a terrorizmus elleni küzdelmet és minden polgár biztonságát de nem hiszem, hogy elmondhatjuk azt, hogy csak azért, mert ezt a javaslatot elutasítottuk, mi nem tartjuk fontosnak a terrorizmus elleni küzdelmet. Nagyon jól tudják, hogy ez a javaslat már különböző formátumban 7 éve van előttünk. Rendkívül vitatott, én személy szerint shadowként megpróbáltam meggyőzni az előadót, hogy várjunk a szavazással, amíg az adatvédelmi irányelvet el nem fogadták, mert azt gondolom, hogy a két dolog összefügg. összefügg. És azt remélem, hogy most gyorsan el fogjuk az adatvédelmi irányelvet fogadni, és utána beszélhetünk a javaslatról. Én nem akartam, hogy erről most szavazzunk. De mivel szavaztunk róla, és mivel a többi frakció ehhez ragaszkodott, ez volt az egyedüli lehetséges eredmény. Lehetett volna más eredmény is. Biztos vagyok abban, hogy az Európai Bizottság új javaslattal fog visszajönni. Remélem, hogy figyelembe veszik az agályokat, amelyek elhangzottak már évek óta itt a parlamentben, és utána végül sikerül megegyeznünk egy olyan rendszerről, amely mindenki számára elfogadható. Áromero képviselő. Gracias, presidente. Eh, comprendo la Köszönöm, elnök úr Megértem, hogy mennyire kényes kérdésnek tartják a képviselők a terrorizmus kérdését, de hát itt nem a néppárt érzelmeiről beszélünk, hanem egy politikai döntésről. Ez a rendszer, a PNR rendszer, amelyet a terrorizmus elleni küzdelemmel akarnak megindokolni, ez nem helyes indoklás. A bizottság is elmondja dokumentumában, hogy ez nem a terrorizmus elleni küzdelemre szolgáló eszköz, éppen ezért nem sürgős ma elfogadni. Hogyha ennek az eszköznek az lenne a célja, hogy a terrorizmus elleni küzdelemre használjuk, akkor nem, nem utasítottuk volna el. Nem, ez az eszköz arra egészen más ö, célokat szolgál, nagyon sok más célokat, például a letartóztatási parancsban is megtalálhatjuk ennek a definícióját. Úgyhogy ezen kérdésekről az adatvédelmi irányelv elfogadása után kell beszélni. Ez a megfelelő eljárás, hiszen most nincsen szükség arra, hogy vitát tartsunk erről, amikor még az irányelvről és a rendeletről nem született döntés. Elhiszem beszél képviselő, hogy ez nagyon fontos ön számára, de az, a bizottság maga is azt mondja, hogy ez az eszköz nem a terrorizmus elleni küzdelemre szolgál. Beszerél képviselő. Mikrofon nélkül szólt hozzá az elnök. Mikrofont kérnénk az elnöknek. Kirkhope előadónak adom meg a szót. Elnök úr, az én reakcióm nem csak a csalódottság, hanem az, hogy mennyire képmutatóak a parlamentben a képviselők. A kanadai PNR fájlhöz hozzáfért az egyik képviselőnk, és remélem, hogy most lemond a mostani tisztségéről, hiszen ő azt mondja, hogy mi majd alkukat kötünk az Egyesült Államokkal, PNR-rel, kapcsolatban, valamint Kanadával, Ausztráliával, és közben saját magunkban nem bízunk meg annyira, hogy saját PNR rendszert vezessünk be itt Európában. Hát mi az olyan jó ezen országokkal kapcsolatban? Mi az, amit ők tudnak, amit mi nem várhatunk el saját magunktól a szabványainkban? Saját felügyeletet és biztonságot akarunk biztosítani az polgárainknak itt Európában. Ez az elutasítás most évekkel vet minket vissza ha nem teljesen a legelejére. Most az lesz ennek az eredménye, és erről én mindig figyelmeztettem önöket, hogy 16 tagállam saját maga, saját módján fogja ezeket bevezetni, ellenőrzés nélkül, és ráadásul az összes többinek is lehetőséget adunk erre, egészen különböző módokat vezethetnek be a kérdéssel kapcsolatban, és így Európában senkit nem fognak összes szintet, ö, szinten védeni. Azt gondolom, hogy ez egyszerűen elvetendő, és nem bántana ez annyira, hogyha valóban elvek alapján szavaztak volna. Az már bánt, hogyha téves érveket hoznak fel, és ezzel akarják indokolni a saját kudarcukat, és azt, hogy mennyire nem tudják felvállalni ezt a kérdést. Úgyhogy nagyon ö, gondban vagyok, és azt hiszem, hogy erre minden okom megvan elnök úr. Nem csak azért, hogy így bántak velem, hanem azért is, mert annyira fontos kérdést se kapcsolatban lép így fel ez a parlament, ez a szakbizottság ennyire kétszínűen. Úgyhogy én egy szót sem akarok most már többet hallani arról, hogy hogyan indokolják meg, hogy a polgárok számára tesszük a legtöbbet, és várjuk meg az adatvédelmet. Elnök úr, nagyon jól tudjuk, mindjárt lezárom, de minnyáján nagyon jól tudjuk, hogy az adatvédelmi irányelv megvárása és az adatvédelmi elemek, amelyek a polgárok védelmét szolgálják, mindenki tudja és tudta, hogy akkor azt visszacsatolták volna a mi irányelvünkhöz. Ez a teljes védelem, ez megvan, akármi is történjen. Nincsen védelmi hiány. Mi időközben a standardokat akarjuk megvédeni, amelyek még nincsenek bevezetve. Tehát most meg kell várnunk az adatvédelmet, legyen az 1, 2, 3, 5, 6 év akár, addig csak várnunk lehet. Közben kiszolgáltatott emberek fenyegetések áldozatává válnak, bűnözés, terrorizmus áldozatává válnak el kell, hogy mondjam, hogy a szakbizottság teljesen tévútra tért, elveszítette szem elől a saját célját, hogyha így szavaz. De Intvelt asszonynak én nem akarom ezt elmagyarázni, mert most akkor le kell lépnie a kanadai ügyel kapcsolatban, és másnak át kell adni ezt az anyagot. Különben, amit ő most elmondott, az azt gondolom, hogy teljesen képmutató bejelentés volt. Köszönöm. Of course, no, no, let's, let's follow some order, please. Of course, you're going to have a second, a second round, but please. Második körben majd ö, megadom a szót, de Albrecht képviselő, egy, egy pillanat. Ő kért először szót. Albrecht úr. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy nagyon sok vitát tartottunk erről a rendszerről. Több mint egy éve tárgyalunk erről a javaslatról, és mint tudják, mi a zöldek elutasítottuk a PNR rendszereket és megállapodásokat összességében, mert ez az általános adat visszatartás és a profilírozás, ez nem felel meg az EU alkotmányos jogának és rendszerének, és nagyon sok tagállam alkotmányában és az Európa, a Strasburgi Emberi Jogi Bíróságon is erről így döntöttek. Ebből politikai döntés született. A PNR javaslatát, bizottsági javaslatát ezért mi elutasítottuk. De az, hogy ezt elutasítottuk, ez nem jelenti azt, hogy Európában az információcsere nem fontos. Azt gondolom, hogy mindjárt egyetértünk abban, hogy a jobb információcsere a rendőrség és az igazságszolgáltató szervek között rendkívül fontos közös standardokra szükség van, és az európai ö, nyomozási parancsal kapcsolatban foglalkozunk ezzel, és a, foglalkozunk azzal, hogy milyen információkra lehet ö, alapozni egy gyanúsított, ö, egy, egy gyanúsítást, és hogy valóban létező információk alapján történjen ez meg, nem pedig valamilyen absztrakt ö, kockázat alapján, azért, hogy az Európai Unióban minden személy, és a tagállamokban minden személy kapcsolat, minden személye kapcsolatban ne alakulhasson ki ilyen kockázat. Mi ezt a döntést hoztuk, nem ez volt a politikai döntésünk, és azt gondolom, hogy jó, hogy ezt a politikai döntést most szem előtt tartották. Amikor itt döntünk, sonka, se, soha senki nem vitatja, hogy mennyire érvényes és komoly egy döntés. Mi ezt nem tesszük. És azt gondolom, hogy önöknek sem kell ezt tenniük, de próbálják meggyőzni arról a többieket, hogy ez nem komoly döntés volt. Ez egy komoly, egyértelmű politikai döntés a szakbizottság részéről, és azok a képviselők, akik a javaslatot leszavazták, nem, ez még nem azt jelenti, hogy nincsen más lehetőség arra, hogy az információ cserén javítsunk. Legyen az az utasok adataira vonatkozó kérdés, nézzük meg a bosztoni támadásokat, vagy más kérdéseket, volt rendelkezésre álló információ ezek a gyanúsítottak már korábban is gyanúsítottak voltak, volt rájuk vonatkozó információ, de ez az információ csere nem történt meg. Ezért kell egyre több információt agregálnunk az ismert gyanúsítottakról, és javítani az cserét határokon átnyúló jelleggel a már folyó nyomozásokkal kapcsolatban, és azt gondolom, hogy ezen kell javítanunk, ezen területen kell a standardokon javut, javítani, hogy közös alapot tudjunk előfeltételként kialakítani a jobb információ cseréhez. De nagyon fontos, hogy a jogállamosságot és az alapjogokat tiszteletben tartsuk. Ezért kérem, folytassuk az összes többi kérdéssel kapcsolatos munkát, és tartsuk tiszteletben ezt a döntést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Timothy Korkaphoz abszolút csatlakozni szeretnék, nagyon csalódott vagyok, nagyon csalódott vagyok, amiatt, hogy nem vagyunk képesek egy egységes szabályozást kialakítani Európában. Európában egy olyan szétdarabolódást szavaztunk ma meg, amely nem jó a polgároknak. Úgy tűnik, mintha itt ilyen véletlenszerű döntés születne, ezt visszük a plenárisra, és ami a várakozást illeti más anyagokra, azért, hogy itt máshogy döntsünk, semmivel nem visz bennünket előbbre, hiszen a tagországok folyamatosan fejlesztik a rendszereiket, a rendszerek tovább lépnek, tehát nem vagyunk képesek jelenleg megfelelően reagálni a dolgokra. Ez ma be is bizonyosodott, semmi értelme nincs annak, hogy bizonyos más anyagokra várjunk hanem egységes keretre van szükség annak érdekében, hogy a polgároknál különböző rendszereket találják szembe magukat, azért, hogy a polgárok is értsék azt, hogy hol vannak, és nem szabad folyamatosan arra utalni, Nagy-Britanniában tíz évig utalnak, tíz évig őriznek meg anyagokat, de ma elveszítettük azt az esélyt, hogy ezt az anyagot megszavazzuk, mondjuk a három éves tárolást elnök. Most egy második eh, fordulóban adok lehetőséget. Értem a képviselőket, hogy reagálni akartak a korábbi nyilatkozatokkal kapcsolatban bizonyos pontokra. Jimenez asszony, parancsoljon! a responder a, a, a Carmen, a la señora Carmen Romero, simplemente diciendo que quizás no se ha entendido. Carmen Romára megjegyzésére szeretnék reagálni. Lehet, hogy ő nem értette pontosan, amit mondani akartam. Én nem azt akartam mondani, hogy azok, akik, akik emellett szavaztak, azok nem akarnak a terrorizmus ellen harcolni. Én a következőt akartam mondani. Úgy érzem, hogy itt eh, hiányzik a tisztelet, hiszen ez a határozat a polgárok védelmét szolgálja, és azt gondolom, hogy itt is nagyobb tiszteletnek kéne uralkodni a teremben, egy esélyt veszítettünk most el. Úgy érzem, hogy nagyobb tiszteletet kell tanúsítani, nem össze-vissza tapsolgatni, hiszen egy nagyon komoly ügyről szavazunk. és nagyon sokan szomorúak amiatt, hogy nem tudunk tovább lépni. Szintfeld, Intfeld asszony, először Kerkop úrnak mondanám a következőt. Aki úgy tűnik, hogy le akar engem, eh, el akar hallgattatni engem, nem akarja hallani, amit mondani, akar, amit mondani akarok, Kérem szépen, ez itt a parlament, nekem is ugyanolyan jogaim vannak. Ön engem álszentséggel vádol, fals tények alapján. Talán emlékszik arra, hogy az EU-USA közötti PNR megállapodásról szóló szavazásban én személyesen ellene szavaztam, tehát amikor elveszítettem azt a szavazást annak idején, nem emlékszem, hogy ennyire rosszul tűrtem volna a vereséget, mint ön most itt. Én Kirkop úr, én nem vagyok olyan nagy rajongója a PNR adatoknak, hanem inkább a kompromisszumot próbáltam szem előtt tartani, ez itt a feladatunk, és megpróbáltam a parlament egészének a véleményét tükröztetni, éppen ezért javasoltam azt, hogy szavazzunk mellette. Semmiféleképpen nem fogok lemondani jelentéstevői szerepemről Kanadával, és lehet, hogy azt fogom javasolni, szavazunk ellene, vagy mellette majd, ezt most még nem tudom, de ugyanúgy, mint ön, jogom van a vélemény megfogalmazásához, és éppen ezért nem gondolom azt, hogy balesetről lenne szó, szóval véletlenszerűségről, hiszen az elejétől fogva konzisztensek voltunk. Én soha nem mondtam azt, hogy annak idején azt javasoltam, hogy mellette szavazzunk, én hajlandó voltam a kompromisszumra, de először azt mondtam, hogy először az adatvédelmi irányelvet kell elfogadni, tehát nem voltam álszent, hiszen az adatvédelmi irányelv a rendőrség és igazság együttműködésnek az alapja. Én értem bizonyosak csalódottságát, bizonyos képviselők csalódottságát, de de vádolni azokat, akik mellette szavaztak az első módosítónak, az, és azzal vádolni őket, hogy nem érdeklik őket a polgárok biztonsága. Én ezt találom álszentségnek, és nagyon súlyos, megalapozatlan vádnak. Köszönöm. Holmájer asszony. Elnök úr, kedves kollégák! Timothy Körkop tapasztalatait értem, ő volt belügyminiszter, és egyezem is a véleményében. Az első megállapítást, amit López eh, asszonytól hallottunk, miszerint a PNR-nak sem értelme nincsen, ez badarság. És badarság az is, hogy a PNR mindent megold szintén, hiszen a PNR egy mérföldköve, egy építőköve a terrorizmus elleni küzdelemnek, mégpedig a súlyos terrorizmus elleni küzdelemnek. az embereket amiatt ölik meg, illetve károsítják, mert mi nem tudunk elegendő információt összehozni. Ez pedig probléma. Viszont egyszerűen nincs is meg minden információnk annak érdekében, hogy preventív módon ezt felhasználjuk. Infelt asszony, én úgy értettem, hogy az álszentség fogalma arra vonatkozott Kirkop úr megjegyzésében, hogy a PNR rendszer támogatnunk kell Európában. Ön soha nem támogatta a PNR rendszert, és nyíltan kimondta azt, hogy az adatvédelmi irányelvtől függ majd az, hogy ön mellette vagy ellene szavaz. Elnézést, de a PNR Európában egyáltalán nem az adatvédelmi rendelettől függ Európában, hanem attól, hogy mi közösen milyen mérföldköveket definiálunk. Amit ön mondott, az azt jelenti, hogy visszavetődtünk a terrorizmus elleni küzdelemben, nem is kell, hogy önfelelősséget vállaljon, és ha kiderül a következő években, hogy bizonyos adatok hiányossága miatt tényleg nem volt elég információnk, akkor muszáj lesz majd a felelősséget eh, vállalnia, majd tetszik vagy nem tetszik, de ami még jobban zavar, az az, hogy az Európai Parlament saját magát eh, tolta a peremre, úgymond, a tagországok képesek lesznek majd egymás között intergovernmentális szinten az Európai Parlament nélkül saját megállapodásokat kötni. Ez pedig azt jelenti, hogy lesz majd 20, vagy 15, vagy 10 különböző megállapodás, lehet, hogy mindannyian majd összefognak, mennünket meg sem kérdeznek, tehát mi kerültünk a perifériára azért, mert nem vagyunk hajlandóak a tanácssal tárgyalni, nem vagyunk képesek eh, ezt elfogadni, és Timothy Körkop igenis megpróbált tárgyalni. Tehát az hibás, hogy ő nem volt hajlandó figyelembe venni mások véleményét. Ez nem igaz. Én tiszteletben tartom a döntést, de azt gondolom, mindenkinek vállalnia kell a saját felelősségét. Én nem állítom azt, hogy ön nem akar a terrorizmus ellen küzdeni. Úgy érzem, hogy arról konszenzus van, hogy mi ellen küzdeni akarunk, de azt, hogy hogyan, ott megoszlanak a vélemények. És lehet, hogy a néppárt egy szigorú álláspontot képvisel. Manfred Weber nevében is mondom a következőt. Én jónak tartanék egy szavazást a plenárison, hiszen az egész plenáris meg kéne kérdeznünk arról, hogy valóban osztozik-e a plenáris, a parlament egésze, Eh, azzal, amit mi itt elfogadtunk, hogy Ausztráliával, Kanadával kapcsolatban el tudunk fogadni dolgokat, ami bennünket illet, ez pedig nem igaz. Ernst asszony, köszönöm szépen. Előzetes megjegyzésként, ami a eh, tapsolást illeti, kvittek vagyunk, azt gondolom ebben megállapodhatunk. Döntés született a polgárok eh, biztonságát tiszteletben tartottuk, igenis, és alapvető jogaikat is. Ez felett pedig nem hunyhatunk szemet. Azok a vádaskodások, amelyek itt elhangzottak ma, úgy érzem, hogy nagyon szakmaiatlanok. Az első pont, döntés született. Úgy érzem, hogy ez a demokráciához is kapcsolódik, ezt pedig el kell ismernünk. Négy frakció a folyamat elejétől kezdve világos álláspontot képviselt, hogy mit gondol erről a rendszerről, rendelettervezet formájában, minden egyes árnyék tevői ülésen, ez az elképzelés szerepet kapott. Világos volt az, hogy itt nem véletlenszerű döntésről van szó. Nem igaz az, ami elhangzott. Hónapokon keresztül dolgozott együtt az összes frakció, és soha nem volt meggyőző érv amellett, hogy egy ilyen rendszerre volna szükség a terrorizmus elleni küzdelem jegyében. Tehát visszautasítom ezeket a vádaskodásokat Sophie Infeltől, nem tartom fernek ezt az eljárást, és azt sem tartom uh, helyesnek, ahogy vele kapcsolatban nyilatkoztak. A következő megjegyzésem van még. Az ennék jelentéstevő üléseken kívül is folytattunk számos ülést, a plenárison is elhangzott az, hogy adatvédelmi rendeletre, szabályozásra van szükség ezen a területen, a rendőrség igazságügyi együttműködés keretében elfogadtuk az adat, el kell, hogy fogadjuk az adatvédelmi csomagot ennek érdekében. de hát többször elhangzott az a javaslat, hogy az adatvédelmi csomagot kell először elfogadni. és majd utána beszéljünk az EU-s PNR adatokról. Az utolsó megjegyzésem, van egy ügyrend, nem egy, kettő, három, hanem egy van. Ezt pedig eh, egyféleképpen lehet értelmezni. Ha itt elutasítás történt, akkor ezt nem lehet plenárisra vinni, hiszen ha precedens teremtünk, akkor mások is úgy döntenek, hogy hát egyszer így, egyszer úgy, majd a többség véleménye szerint. Azt gondolom, ez nem elfogadható, döntés született, pont, ezt el kell fogadni. És nem e, mindig van az ECR-nek és a néppártnak igaza. Vannak még ö, olyan képviselők, akik szót kértek, szépen asszony. Elnök úr, ami a rep- repülői utasok adatait illeti, illetve a terrorizmus ellenes küzdelmet. Ez mindig egy nagyon érzelmekkel fűtött vita, eltávolodik gyakran a valóságtól, a tényektől, éppen ezért eh, le vagyok sújtva, miatt, hogy hogy zajlik itt a vita, hol Májer asszony azt mondta, hogy senkiről nem feltételezi azt, hogy a terrorizmus ellen nem akar küzdeni. Ezzel egyidejűleg viszont azt is elmondta, hogy nekünk kell a felelősséget vállalnunk, mindazoknak, akik elutasították ezt az anyagot, ha mondjuk holnap terrorista támadásra kerül sor. Én ezt igen furcsa megjegyzésnek találom. A bosztoni áldozatok kapcsán is szégyenletesnek találom ezt, hogy ő ezt példának hozza fel, arra, hogy mennyire szükséges a repülőn utazó, utazók adatainak gyűjtése. Az USA-ban egy ilyen rendszer ugyanis már létezik, mégsem tudták megakadályozni a terrortámadást. Itt nem csak adatvédelmi döntésről van szó a döntésünk kapcsán, hanem úgy érzem, hogy az Európai Unión belül pontosan meg kéne vizsgálnunk azt, hogy a probléma abban van, hogy kellene még egy további irányelv, vagy az a probléma, hogy nem használjuk megfelelően az irányelveket, illetve a hatóságok közötti együttműködés nem működik megfelelően, és ezt kéne jobban kiépíteni, mielőtt további intézkedéseket fogadunk el. A mai döntés nem egyéni döntés volt, hanem léteztek ajánlások a négy frakciótól arra, hogy utasítsuk el az irányelvet ami pedig Weber úr javaslatát illeti. Egy kicsit irritál um, ez engem, hogy finoman fogalmazzak. Az ügyrendben vagy van szabály arra, hogy ha egy szakbizottságban elutasításra kerül egy irányelv, úgy ezt a plenárisra kell vinni, vagy ez a szabály nem létezik. Hogyha nincsen ilyen szabály, akkor én méltánytalannak tartom azt, hogy itt precedenset terem, csöng Nem lehet azt elfogadni, hogy na nézzük meg, hogy van-e ilyen-olyan elem arra, hogy ezt plenárisra vihessük. Azt gondolom, hogy erről határolódjunk, e, ettől határolódjunk el, és fogadjuk el a mai döntést. Mr. Weber, then again. Yeah, yeah. Weber úr, elnök úr, én az eljárásra szeretnék összpontosítani, de van egy tartalmi jellegű megjegyzésem is a baloldal a házban az adatvédelmet akarja fő érvként felvonultatni. Az adatvédelem ezzel rosszabbá válik, hiszen nemzeti rendszerek alakulnak majd ki ott, ahol mi nem alakítottunk ki európai kereket. Az európai ada, adatvédelmet önök gyengítették a mai döntéssel, és elnök úr, a következőt mondanám az eljárással kapcsolatban. Ma egy jelentésről kellett szavaznunk, a bizottsági javaslat formális módon megvan, a bizottság jogalkotási javaslat, ezt a parlament megkapott, mi libeként egy jelentést kell, hogy erről készítsünk, viszont most csak egy egyetlen módosítóról szavaztunk, nem a jelentésről szavaztunk. A módosítás ugyanazt mondja, hogy visszautalás történik, de itt egyetlen módosítóról van szó, hangsúlyozom még egyszer. Éppen ezért néppártként úgy érezzük, hogy végső szavazásra kell sort keríteni a bizottsági imoda megváltoztatott javaslatáról. És a végső szavazásra plenárison kell sort keríteni. Én az Európai Parlament ügyrendjére hivatkozom. Az 56. cikkelyben a jogalkotási kezdeményezések visszautalása szakbizottságban a plenáris feladata, és a 196-os cikke szabályozza azt, hogy milyen kompetenciái vannak a szakbizottságoknak, ebben pedig benne áll az, hogy a szakbizottságnak nincs joga arra, hogy visszautaljon bizottsági javaslatot. Tehát a bizottság így módon megváltoztatott javaslatáról végső szavazást kell rendezni, és ezt a plenárison kell megerősíteni. Éppen ezért az elnök urat kérem arra, hogy ennek megfelelően folytassa az ülést. Fontos, hogy a vitát komolyan folytassuk. A plenárison is majd erről a témáról és nem tudom lenyelni ezeket a megjegyzéseket. Nem értem azt, hogy a oldalon miért félnek annyira plenáristól, hogyha frakciók döntései ennyire világosak, mint ahogy azt a kollégák bemutatták, és mindenütt úgy fognak szavazni a kollégák, ahogy itt a szakbizottságban. Nem értem, hogy miért félnek a plenárison a végső szavazástól. Mi meg vagyunk győződve arról, hogy az ügyrendben ez így le van fektetve. Éppen ezért kérjük az elnök urat, hogy ezt vegye figyelembe. Egy felvezető gondolat, magyarázat. Egy óra 30 percben terveztük be a szavazást, úgy gondoltuk, hogy összetett lesz ugyanis ez a szavazás, de most a dolgok azt hozták, hogy már nem szavazunk. Hiszen elutasítottuk az első körben az első szavazatra bocsátott anyagot. Ezért most sok mindenki ellentmond egymásnak, különösen az eljárási szabályokkal kapcsolatban. Persze, még mielőtt meghallgatnánk azokat, akik szót kívánnak kérni, azt szeretném tisztázni, hogy most jogilag hogyan járunk el. Hogy a plenáris elő vihessük-e vagy sem, ezt a kérdést erre kérés hangzott el. De most nézzük meg, kik kérnek még szót a tagok közül, képviselők közül. Szargentini asszony, tessék. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem szeretném a PNR szavazatról a vitát mm, továbbvinni, hanem a zöldek koordinátoraként hallottam itt hangokat, olyan javaslatokat, eh, akik szerint itt nem demokratikusan módon szavaztunk volna, és hogy ignorálnánk ezt, nem. Itt szavazatra bocsátottunk egy témát, egy frakció vesztese lett ennek a szavazatnak. Néha minden frakció veszít, ehhez hozzá kell szokni, demokráciában élünk, szíven üt engem az, és felháborít, hogy egy ilyen szavazás után most mit, hogyan magyarázzuk meg mindezt, és mint hogyha valahol itt a szavazókat zsarolnánk azzal, hogy rosszul jártunk el, és a dolgok története ne úgy működne, ahogy. Nem. Itt a tisztelt ház fele plusz egy személy úgy szavazott, ahogy most persze az, hogy elfogadjuk-e vagy sem, az egy másik dolog, de mi nagyon körültekintően jártunk el a frakcióm részéről a terrorizmus elleni fellépésben és a szavazás esetén is. Weber úr felé üzenem ezt, és szeretném a vitát demokratikus szellemiségben tovább folytatni, és ezért gondolom azt, hogy el kell hagynunk a termet. Persze, Kirkop úr jelentéstevőként zárszó jogával élhet, de most Birken úr. Köszönöm, elnök úr. Egy dolgot elfelejtünk, itt sokkal több minden történt, mint ahogy az első látásra tűnik. Az első úgy tesznek egyesek, hogy a közös standard, mint a közös standardokat szeretnének, az adatvédelem nemzeti kompetencia, tehát különböző, nincsenek európai standardok. És az egyes blokk elfogadásával még sokkal több mindent akadályoztak meg az érintettek, mint pusztán ezen adatok felhasználását a sikeres terrorizmus elleni küzdelemre megakadályozták azt, hogy ezeket az adatokat a nemzetközi szervezet bűnözés elleni küzdelmi felhasználjuk. Ez lett volna a második rész, és a szavazatukkal nem csak azt akadályozták meg, hogy a terrorizmus ellenes küzdelemben legyünk sikeresek, hanem azt is, hogy ezt az eszközt egyentúl nem fogjuk tudni felhasználni, például a drogkereskedelem ellen, a nemzetközi szervezet drogkereskedelem ellen Dánia nemzeti szinten jó példát mutatott, 80%-a a drogbűnözésnek azért került felderítésre, mert utasadatokat lehetett felhasználni ehhez. Tehát igenis vannak pozitív példák, amelyekből kiderül az, hogy mennyire fontos ezeket az adatokat felhasználni. Tehát itt igenis kettős a felelősségvállalás, és elmulasztották azt, hogy a belbiztonság, a polgárok biztonsága érdekében megtegyék a feladataikat. Ez a szakbizottság tehát eh, úgy tűnik, hogy már nem a belbiztonságért felel, hanem a bizonytalanságért, és ez a baloldal terhére írható. Uh, I will be very brief. Karácsa asszony, rövid leszek. Kirkóp urat szeretném támogatni, és azt, amit az imént elmondott Weber úrhoz üzenném a lehetőséget adni a demokratikus szavazásra, ez a parlament plenárisa elé is kerülhet, miért ne lehetne, ha erre az eljárási szabályok lehetőséget adnak. Itt nem arról van szó, hogy mi most körbe ö, bástyáznánk a dolgokat, nem. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogyha jogunk van hozzá, akkor az védelemhez való kapcsolása ennek a dossziénak azt jelenti, hogy mi most, mint Poncius Pilátus, mossuk kezeinket, és időben, hogyha most egyszer valóban a terepre kilépünk, akkor a valóság talaján kell mozognunk. Évekbe telhet még az, hogy a jelenlegi eljárásban itt a a parlamentben, a tanácssal, bizottsággal hogyan fogunk eljárni, nem. A tagállamokra delegáljuk a Lisszaboni szerződés szellemében az e, jogot és a hatáskört. A plenárist is meg kellene kérdezni, igennel vagy nemmel. Nem módosítókról kellene szavazni a plenárison, hanem arról, hogy igen vagy sem. Most Kirkop úr, elnök úr számosan kommentálják itt azt mondva, hogy az eljárási szabályokat kívánjuk megkerülni. Nem, mi ezeket akarjuk betartani. Clark úr is emlékezhet a bűncselekményekről szóló statisztikai jelentésemre, hogy hogyan vittük azt a plenáris elő, hogy elutasítsák, ez a ház szabály, eljárási szabálya. Nem megkerülni akarjuk ezt, hanem itt akartunk zárószavazást megszervezni, a tisztelt háznak az elutasítása lenne a plenárison az, amit elérnénk, hogyha plenáris elé visszük tisztázzunk dolgokat, mondja az elnök először is. Kicsit magyaráztuk itt most a szavazást, itt gyakorlatban is, és nyilatkozatokat egész szabad szellemiségben hallottunk, de hogy lezárjam ezt a vitát. Úgy vélem, hogy az a méltányos, hogy minnyáján megállapodjunk abban, hogy itt nem arról folyik a vita, hogy most erősek vagy gyengék vagyunk, fellépünk-e vagy sem a terrorizmus ellen. Nem. Senki nem jogosult fel arra, hogy megkérdőjelezze mások elkötelezettségét a terrorizmus elleni küzdelemben nem csak a frakciók mindegyike, de minden tagállam is elhivatott minden terrorizmus forma elleni küzdelemre. Ez biztos, hogy ez biztos, viszont itt a szavazás első körében láttuk, hogy megvitattunk több alkalommal is kérdéseket, lefolytattunk eszmecserét, a konfliktus jellegű ellentétes kérdésekről, a hatályról elsősorban másrészt. A ö, visszatartási időszakról és azon járatok ö, köréről, amelyekre vonatkozik a, az aktus, EU-n belüli harmadik országok vonatkozásában oda-vissza repülőjáratokról van szó. Itt súlyos bűncselekményekről van szó, hisz nem csak a terrorizmusról beszélünk. Emlékezzünk csak arra a tényre, hogy a javaslat célja nem csupán a terrorista bűncselekmények, hanem a súlyos bűncselekmények elleni küzdelem is olyan bűncselekményekről van szó, amelyeket az európai elfogatási parancs hatája alatt is elkövettek, nem csak terrorista cselekményekről van szó. Erről folyt itt a vita. Senkinek nincs joga arra, hogy megvonja a bizalmat azzal kapcsolatban, hogy ki elkötelezett vagy sem a terrorizmus elleni küzdelemben. Itt irányadó szavazásról volt szó. Eljárási szempontból tehát tisztázzunk, mi az irányadó szavazás lényege. Egy olyan szavazás, amely a tárgyalási mandátum megadásáról szól. Egy felhatalmazásról szól. Egyetlen egy lehetséges szavazás volt ez. Emlékezzünk mi is ez a PNR eh, igen érzékeny dosszié ellentmondásos, ezt is tudjuk minnyáján, világos volt, a vitából is kitűnt. A PNR azon öt nagy dosszié egyike, amely az elnökök értekezleténél az egyik legnagyobb eh, blokkba ütközött jogalap megváltoztatásáról van ugyanis szó. A Schengeni határkódex jogalapjának meadósításáról van szó. A tanács megváltoztatta a 77-es cikkről, amely szerint az EU ö, a jogi aktusban ö, úgy lép föl, ahogy most egy olyan 70-es cikkre appellál, mely szerint a mi jogkörünk nem azonos már, és mi, ellen, és mi felléptünk ez ellen. Arról döntött az elnökök határ értekezlete, hogy öt ö, ö, dossziét blokkol, Schengeni kódex, ö, PNR, ö, ö, a, a számítógépes bűnözés is ezen öt dosszié egyike. Eh, elfogató parancs szintén ezen dossziékat tehát blokkolta az elnökök értekezete, és csupán az elnökök értekezletének van arra hatásköre, hogy ezt a blokkolt helyzetet feloldja. A plenáris elővéhetjük-e a kérdést? Erről megint csak az elnökök értekezlete fog dönteni. Amennyiben többség van ezért, ha itt a, a szakbizottságunkban többség kéri ezt, akkor én egy levelet intézek az elnökök értekezletéhez ezzel a kérelemmel. És majd az elnökök értekezlete fog dönteni a kérdésről. Ez mint ismétlem, a teljes ötös csomagról a blokkoló helyzet feloldását csak és kizárólag az elnökök értekezlete döntheti el. A plenárison egyik kérdésről sem lehet szavazni az öt dossziéból, anélkül, hogy az elnökök értekezlete erre ne adna előzetes engedélyt. Én azt javaslom, hogy eljárási szempontból járjunk el, ha önök is egyetértenek vele. Weber úr. Also wir, ja, Also ich möchte zunächst mal sagen, dass... Elnök úr, mi továbbra is azt gondoljuk, hogy a végső szavazásra sor kellett volna keríteni. Az elmúlt héten a plenárison volt egy vita, a széndiokszid kibocsátása, a backloadingról volt szó, történt egy um, módosít, módosító, illetve az elmúlt héten két különböző többség volt, és a plenárison is így történik mindez, tehát a szakbizottságban is így kell eljárni. Tehát itt egy eljárásbeli kérdésről van szó, szóval ez egy nyitott kérdés. Én nagyon örülnék annak, hogy ezt a kérdést nem csak itt a szakbizottságban vitatnánk meg, hanem hogyha az elnökök értekezete is foglalkozna ezzel, plusz kérésem is van még. Itt egy nagyon fontos témáról van szó. Tudjuk mindannyian, hogy ez egy érzékeny téma, és hogyha egy nagy frakció eljárásbeli jogi kérdéseket vett fel. Én nem a légből kapva argumentáltam, hanem az ügyrendből vettem a példákat. Tehát, hogyha egy jogi kérdésnél vannak nyitott kérdések, akkor azt, hogy a szakbizottság meg, megdeheti -e ezt, vagy nem, akkor ezt a jogi szolgálatnak, vagy az AFKO-nak kéne értékelnie. Tehát az ügyrend értelmezésében az AFKO az illetékes, nekik kell ezt értékelniük, Éppen ezért ezt más esetekben is tisztáznunk kell. Tisztáznunk kell azt, hogy visszautasítása joga van-e a szakbizottságnak, vagy sem. Én nagyon örülök annak, hogy az elnök úr elmondta ezt az anyagot, továbbítja az elnökök értekészletének, hiszen az elnökök értekészlete minden bizonyal ezzel megfelelően foglalkozik majd. Fosszor, Ez itt nem irányadó szavazás volt, és ami az eljárást illeti, volt egy módosító, amiről szavaztunk, és én úgy érzem, hogy a szöveg módosításáról kell szavaznunk. Ez itt egy szokványos eljárás, én pedig azt szeretném kérni, hogy ma erről szavazzunk a szöveg kapcsán ami az ügyrendet illeti. Ezt alkalmazhatjuk, de most jelenleg egyetlen módosítóról szavaztunk a sok közül, ezzel a többi okafogyottá vált, viszont a szöveg maga ezzel még nem a módosult. Tehát erről szavaznunk kell. Nem irányadó szavazás volt, és ezt még egyszer hangsúlyozom. <coughs> No, excuse me, there is, there is a... Elnök úr, kért még egy képviselő szót. Bojsiovszki úr. János Vojsizsovszki vagyok. Köszönöm a szót. Egy kicsit meglepett az, hogy ilyen sok uh, um, eljárási szabály között találunk kiutat találni, az 56-os cikk pedig világosan fogalmaz egy ilyen helyzetben, mire van lehetőségünk, amikor a javaslatot a szakbizottság elutasítja. Ha jól értettem, a szakbizottság elővetette ezt a javaslatot, és akkor a plenáris elő, elé visszük szavazásra, kérdést. Aztán a plenárison, ha ö, mellette vagy ellene szavaznak ennek a javaslatnak, akkor visszakerül a szakbizottsági szavazatra ezt a javaslatot. Tehát most akkor a, mindenképpen a plenárisnak kellene ugye szavaznia, ha jól értettem a javaslatról nem igazán látom, milyen alapja lenne mindannak, amit hallottunk itt, esetleges félreértéseket, de hát ez most teljesen világosan fogalmaz, hogy mit kell tennünk most. creo que, eh, Elnök úr, a mostani szavazás, a mostani most bekövetkezett szavazás. Nem szabad, hogy kifogásként használjuk fel a javaslat tartalmáról folyó vitára. A frakcióm egyetértene azzal, hogy a plenárison szavazzunk erről, de itt a probléma az, hogy az eljárásrendet kell tiszteletben tartani. Az Európai Néppárt biztos, hogy nincsen hozzászokva ahhoz, hogy elveszítsen szavazásokat. Rendben, hogyha ebben az esetben a néppárt most elveszített egy szavazást, akkor vannak megfelelő jogi eljárási keretek, ezeket kell tiszteletben tartani. Nem tudjuk, hogy az elnökök értekezlete megvédi-e majd ezt a javaslatot, de ha egy ilyen jellegű probléma felmerül, akkor a problémán a parlamentnek vannak megoldási arra, hogy kezeljük a felmerült helyzetet. Tehát, hogyha valakinek döntenie kell, ő döntsön erről. De mi ne vitassuk tovább ezen az első szavazáson elutasított jelentés tartalmát. Ezt a néppártnak is el kell fogadnia. Most az eljárásbeli kérdésekről vitázhatunk, rendben, de a parlamenten belül van egy olyan szerv, amely arról dönt, hogy egy ilyen helyzetben az eljárás mit ír elő. Albrecht úr. Ja, also ich denke, uh, wir sollten an der Stelle azt gondolom, hogy fogadjuk el azt, hogy döntés született, és ahogy én látom a jogi helyzetet, ez elégséges a visszautasításhoz, visszautaláshoz, tehát nem lehet további szavazást lebonyolítani, hiszen akkor itt megkettőznénk a folyamatot. Az, hogy plenárisra kerül-e az anyag vagy sem, a szolgálatok döntsenek ebben a kérdésben, ezt meg kell vizsgálni. Ma itt azonban döntöttünk, tehát döntöttünk arról, hogy visszautaljuk ezt az anyagot. The coordinators a legnagyobb frakció koordinátorai, a népát és a szociáldemokraták koordinátorai, hogyha szeretnének hozzászólni, hogy egyértelműsítsük a helyzetet, utána pedig lezárjuk. Matthew asszony. Elnök úr, a módosító elutasításáról szavaztunk, de a szavazást nem vittük még véghez. Nem zártuk le. Mikrofon kérnénk az elnöknek, mikrofont az elnöknek. Mikrofon nélkül szólt hozzá az elnök úr. Intveld asszony. Nagyon röviden, elnök úr. A mostani szavazás után különböző értelmezések vannak arról, hogy mi most a jogi helyzet. Nem hiszem, hogy bárki közülünk, én legalábbis biztos, hogy nem vagyok szakértője az eljárásrendnek, és Romero López képviselőnek igaza van, hogyha ilyen vitatott döntések vannak, vagy nem egyértelmű a jogi helyzet, akkor vannak erre megfelelő eljárások és szervek, hogy ők döntsenek és tisztázzák a helyzetet. Nem hiszem, hogy itt ma bármilyen ö, racionális döntést hozhatunk. Én azt javasolnám, hogy a koordinátorok ülésén ö, vetsük fel ezt a kérdést, és ott kiderül, hogy aztán a jogi szolgálathoz vagy a titkársághoz forduljunk-e, hogy ö, döntsünk arról, hogy mi az eljárás. Még van időnk. Holnap is nem hiszem, hogy ma kellene itt erről dönteni. Matyi asszony. Elnök úr, a módosítót elutasítottuk, de nem az a benyomásom, mint hogyha a szavazást lezártuk volna, és szerintem zárjuk le a szavazást. de ez egy módosító Louis Michel képviselő úr, és nem zártuk le a szavazást. Az elnöknek folytatnia kell a szavazást. Elnök úr, zárjuk le ezt a szavazást. Az elnöknek mikrofont kérnénk. Morales úr, szociáldemokraták koordináta az eljárásról. Megadom neki a szót. ha én jól értelmezem, akkor ezt a szavazást itt a szakbizottságban lezártuk. Tehát ennek már vége. A szociáldemokraták hozzászólnak, megismételném, amit már elmondtak az előadók és mások is. Tehát mielőtt a szavazás megkezdődött volna, tehát az 56-os cikk alapján a plenáris elé akarják vinni ezt a kérdést, a kollégák foglalkoznak erről, foglalkoznak ezzel, és a szolgálatok foglalkoznak ezzel, de mi úgy értjük, hogy ez akkor a plenáris elé fog kerülni, és hogyha a plenáris ezt elutasította, a plenáris dönt arról, hogy a szabizottsághoz visszautalja-e, avagy sem ha jól tudom, hogyha a plenáris elé kerül, ott kompromisszumokat lehet a frakció vezetők szintjén hozni. Ez egy lehetséges megoldás, és ők dönthetnek arról, hogy plenáris elé kerüljön el szavazása vagy sem. Az érintett szolgálatoknak kell erről dönteni, hogy mi a követendő eljárás, de én, ha jól értem, akkor az előadó és mások is a vitában elmondták ezen lehetőségeket. Tehát, hogyha jól értem, hogy mi a követendő eljárás, vagy a lehetséges eljárás, hát ez nem politikai döntéstől függ, nem mai politikai döntéstől függ, ez egyszerűen eljárásbeli kérdés. Mi ezt így értelmezzük a mai eseményeket. Frakcióként azt szeretnénk, hogyha tisztáznánk a lehető leghamarabb, hogy pontosan akkor ez-e a követendő eljárás, mi úgy gondoljuk, hogy igen, és utána akkor kövessük a, az, az eljárást. Elnök, köszönöm szépen, elég komoly vita alakult ki, megpróbálom összefoglalni. Először is jogi tisztázás. Van egy jogi elv, amelyet minden helyzetre alkalmazni kell. Ez szerint egy jogi szerv vagy egy jogalany jogilag nem támadhatja meg a saját jogi aktusát. Volt szavazás. És a szavazás a javaslat elutasításáról szólt. Ez azt jelenti, hogy most nem szavazhatunk megint, mert nem mondhatunk ellen ellent a saját jogi szándékunknak, amelyet a szakbizottság meghozott. Tehát nincsen további szavazás. Ez lehet, hogy meglepő, lehet, hogy ez váratlan volt bizonyos képviselők számára, ettől függetlenül, hogyha ezt a jogi állásfoglalást mi megtettük, onnantól nem szavazhatunk további módosítókról, de ezzel még nincsen lezárva a kérdés, hiszen ez tényleg irányadó szavazás volt. A tárgyalási mandátumról szólt ez a szavazás. Ezzel még nem zártuk le a kérdést, a plenáris még mindig ott van lehetőségként. Ez azt jelenti, hogy ö, tisztáznunk kell, hogy hogyan vihetjük plenáris elé a kérdést, tehát én úgy látom, hogy nincsen ellenvetés ezen javaslat ellen, amit először Weber úr adott. Mi szerint írjunk az elnökök értekezletének. Emlékeztetem önöket, hogy az elnökök érdekezlete döntött irányadó szervként, hogy plenárison nem lehet szavazás az öt csomagból egyetlen anyagról sem, ezeket blokkolták, a Schengen csomagot összességében blokkolták, miután a jogalap megváltozott a Schengeni határkódexsel kapcsolatban a tanácsnál hónapokkal ezelőtt. Ezért tehát én írok az elnökök értekezlekének, és megpróbáljuk tisztázni a jogi lehetőséget, hogy hogyan vihetjük ezt a kérdést a plenáris elé. Ez a végső, a plenáris a végső szerv, amely a jogalkotói ügyek. Végül pedig emlékeztették mindenkit, hogy van már egy precedens, és ez megfelel annak, ahogy mi most eddig eljártunk. Ez az ügy a bűnügyi statisztikákkal kapcsolatos ügy, és ebben Kirkhope úr volt az előadó, szintén, és ezt elsőként elutasítottuk. Ez azt jelenti, hogy utána további szavazás nem volt az egyes módosítókról ezen kérdéssel kapcsolatban. Ezt a bejelentést a szakbizottság hozta meg, hogy miután elutasította az elsőt, utána a többi módosítóról nem szavaztak. Ez volt a követendő irány. És ez azt is jelenti, hogy a jogalkotási állásfoglalásról összességében szavazunk, de még mindig ott volt a plenáris lehetőségként, hogy a plenáris döntsön erről. Úgyhogy akkor vigyük a plenáris elé ezt az ügyet. Megtaláljuk a megoldást ehhez. És akkor tudjuk majd lezárni. Egyelőre akkor most ezt a kérdést lezárjuk, és most kezdődik a koordinátorok ülése. Fosszúr, utolsó megjegyzést. nur noch einmal... Még egyszer egy tisztázási pont. Nur zur Klarstellung. Tehát tisztázni szeretnék valamit. A blokkolás itt nem merül fel. A kérdés az, hogy az egyes szavazásokkal, a végső szavazás nélkül egyáltalán penálisra tudunk-e menni, és ehhez van jogi tisztázásra szükség. Decision, precisely the decision taken by the Conference of Presidents by unanimity. Egyhangú döntést hozott az elnökök értekezlete, tehát a plenárison nem lesz szavazás. Ez volt a döntés az elnökök értekezletének. Nekem ezt világosan elmondták. Elmondták azt, hogy tárgyalhatunk tovább, dolgozhatunk tovább az anyagon, viszont a plenárison nem lesz szavazás, kivéve ha a blokkolással kapcsolatos általános döntést az elnökök értekezete megváltoztatja az öt fájl kapcsán. Tehát ez volt a döntés. Tehát ezt az elnökök er- értekezete tárjuk, azért, hogy döntsenek arról, hogy plenárisra vihető a dolog, vagy nem. Köszönöm, köszönöm a figyelmet. 11 óra 45-kor koordinátorok ülésére kerül sor 40 perc múlva.